tekintése és kihívásai. Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, Balc úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelentéstevőként nagyon örülök annak, hogy Lord Hill itt van a vitánkon. A az Ekon szakbizottság nagy többséggel azt az álláspontot fogadta el, hogy a pénzügyi piaci jogszabályalkotást, amely az elmúlt években történt meg, felül kell vizsgálni. Ez nem deregulációt jelent, ez azt jelenti, hogy kis áttekintést szeretnénk kapni a bankokra, az biztosító társaságokra és egyéb pénzügyi szereplőkre vonatkozó jogszabályokról, és a hiányosságokat fel kell tárni. Ez emellett azt is jelenti, hogy a szabályozás hatásait átláthatóvá kell tenni. Amikor a pénzügyi piaci és adósságválság 2007-2008-ban kitört, a jogszabályalkotó példátlan feladat előtt áll, válság móduszra kellett kapcsolni a pénzügyi jogszabályalkotás terén, és sikeresek voltunk véleményem szerint. Az egész rendszert feje tetejére állítottuk, újra dolgoztuk, dolgoztuk kidolgoztuk, új felügyeleti szervek jöttek létre, európai szintű sztenderdek és a bankunió ezen, ezzel kapcsolatban folytatódik a munka, de mielőtt ez megtörténik, meg kell néznünk, hogy mi az eredménye ennek a gyors építkezésnek, mik a hiányosságok, hol labilis az építmény. Ezért kérem azt az Európai Bizottságtól, hogy minden pénzügy piaci ágazaton, ágazatot átfogó elemzést hajtson végre. A következő pontokat kell megvizsgálni. Először is mennyiben következetes és az, a helyzetnek megfelelőek a jelenlegi jogszabályok? Mert nagyon fontos, hogy a szabályok egymásnak nem mondjanak ellent, és a felhasználók számára érthetőek és működőképesek legyenek. Másodszor a jogszabályok arányossága nagyon fontos, mert szeretnénk megtartani a piaci sokszínűséget, és a KKV-ket pedig támogatni szeretnénk, nem akarjuk ezeket túl terhelni. Harmadszor, a jogszabályok európai és nemzetközi jogszabályok komplexitása és sokrétegűsége. Az európai és az európai szinten szeretnénk versenyképesek lenni nemzetközi szintéren, és ami a, a bázeli, vagy a banki, vagy biztosítási jogszabályok, vagy standardekről döntés születik, vagy Madridban, akkor szeretnénk egységesen fellépni. Még egyszer pedig nem szeretnénk csak információs tájékoztatási anyagot készíteni, hanem célzottan segíteni a befektetőknek, beruházóknak. Azt, szeretném, azt szeretnénk, hogyha az akadályok leépülnének, és a pénzügyi szolgáltatások piaca, egységes piaca valóban megtörténne. Ötödször pedig a gazdasági hatások. Azt követeljük, hogy a pénzügyi gazdaság ott legyen a legerősebb, ahol pozitív hatásokat fejthet ki, a reál gazdaságot segíti. Ehhez kell lehetőségeket teremtenie a jogszabályalkotónak. Ez nekem, a jelentéstevőnek és a néppártnak is ezek a legfontosabb pontok minőségi és mennyiségi elemzést várunk magától az Európai Bizottságtól, együttműködve az európai felügyeleti szervekkel. A pénzügy piaci szabályozás célja a pénzügyi stabilitás és a fogyasztóvédelem eh, megteremtése és fenntartása. A pénzügyi piaci eh, szabályozás eh, fontos fokmérője az európai, Európának, mint beruházási övezetnek Biztos úr, nagyon fontos, hogy a bankokat, az biztosítótársaságokat és minden pénzügyi piaci szereplőt bevonjanak ebbe az elemzésbe, és azt reméljük, hogy egy év múlva újra találkozunk, amikor is elkész, amikorra is elkészül ez a tanulmány. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak, Lord Hillnek, tessék önél szó. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megkaptam az esélyt, hogy eljöhettem. Gratulálok Balc úrnak a kiváló jelentésért, hiszen eh, nagyon jól bemutatja a helyzetet. Százszázalékig osztom eh, azt a célját, hogy igenis legyen hatékony eh, jogi kerete a pénzügyi szolgáltatásoknak, hiszen az embereknek tudniuk kell, hogy ezeket végre is hajtják. Az embereknek tudniuk kell, hogy arányosak a szabályok, és hogy a változó körülményeknek is megfelelhetnek. Ez az a logika, amely eh, a akciótervünk hátterében áll. És eh, ez eh, a jelentés pedig teljes mértékben megfelel cégkitűzésénknek. Most röviden két témára szeretnék koncentrálni. Az egyik, hogy jogi kerete legyen a pénzügyi szolgáltatásoknak, és hogy a kisebb vállalkozások is forrásokhoz juthassanak. Az elmúlt években eh, a pénzügyi rendszer megerősödött az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy eljött az ideje, hogy körülnézzük, és eh, nézzük meg eh, azt a 40 jogszabályt, amelynek a következményeit nem mértük fel teljesen. Jó jogalkotásra van szükségünk, úgy, ahogy Balc úr is említette. És pillanatnyilag remélem, hogy jobban megértjük majd a jogszabály, illetve a jogszabályok lényegét. Reméljük, hogy a meglévő jogalkotásról született több mint száz jelentés az elkövetkezendő években megfelelő útmutatást mutat majd nekünk. És az ön jelentése pedig nagyon sok jó ajánlást is tesz ezen a téren. Olyan jogszabályokra van szükségünk, amelyek arányosak, és olyan légkört teremtenek, amely befektetés barát. Hogyha áramvonalasítani lehet a jogszabályokat, akkor elértük a célunkat. Legyünk készek arra, hogy megváltoztassuk azt, ami nem jó. Várom a további felszólásokat, és remélem, hogy megfelelő válaszokat is kapunk kérdéseinkre. A kisebb vállalatok forráshoz juttatása is nagyon fontos jelentésben, és erősen támogatom ezt a szempontot. Hogyha azt akarjuk, hogy új vállalatok keletkezzenek, hogy Európában munkahelyeket hozzanak létre, akkor meg kell oldanunk a finanszírozások kérdését is. A tőkepiaci unióra van szükségünk, és köszönöm a támogatását, amelyet a jelentésben is olvashattam. Tehát gyors kezdeményezése van szükségünk, és reméljük, hogy a javaslaton előre mozdulhatunk, és hogy átlátható, előrejleszhető és megbízható jogszabályokat hozunk létre, amely szorgalmazza, hogy a bankok több hitelt helyezenek ki a vállalatok számára, a kisvállalatoknak is. Két területet ragadtam ki a jelentéséből, a sok-sok javaslat közül. De megerősített abban a hitemben, hogy eh, ha szorosan együttműködünk, tényleges jó lehetőséget kapunk, hogy áramvonalasítsuk a jogalkotásunkat, és hogy fenntartsuk a pénzügyi stabilitást, eh, megadjuk a bizalmat a fogyasztóknak, és hogy egész Európában növekedés és munkahelyeket teremtsünk. Köszönöm. Lewandowski úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos úr! A krízist követően, ami pénzügyi válságként indult, most átfogó pénzügyi szabályozásokra van szükség. Ez nem új keletű dolog, hiszen ezzel lehet csak a pénzügyi termékeket a bankszektorban biztosítani, és a makrogazdasági stabilitásnak is ez lenne az alapja. Mit jelent ez? Hát nyilván több költséget és átfogóbb, komplexebb szabályozási környezetet. Most kellene áramvonalasítani valóban a pénzügyi csatornákat, és azért legyünk őszinték, nagyon nehéz megtalálni a megfelelő arányt, úgy, ahogy az amerikaiaknál ez működik. A tőkepiaci rendelet és az erre vonatkozó javaslat a bizottság részéről üdvözlendő, ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy mi is a nemzetközi kontextus, a nemzetközi szintű verseny, a KKV-k számára a finanszírozáshoz való hozzáférés és a piaci igényeket mind-mind meg kell hallgatnunk, hiszen ezek sokszor fontosabbak, mint a szabályok. Sztajolán úr következik következőként. Köszönöm szépen. Pajc úrnak szeretnék gratulálni, és mindazoknak, akik együtt dolgoztak vele ezen a kiváló jelentésen. Igaz, valóban úgy van, hogy az elmúlt hét évben nagyon sok előírást és feltételt határoztunk meg európai szinten a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban, ez pedig a válság következtében történt. De mi történt utána? Most a pénzügyi stabilitást kell megóvnunk, biztosítanunk kell a fogyasztóvédelmet, és el kell kerülnünk a jövőben az, hogy a pénzügyi piacokon jelentkező elharapózó válságokat adófizetők pénzével tömködjük be, és állítsuk helyre. Most azt kell megnézni, hogy a mostani szabályozásnak mik az eredményei, hol kell esetleg korrigálni, mert ez az európai szabályozásokat is illető feladat különös tekintettel a KKV-k számára hozzáférhető pénzügyi forrásokra gondolunk itt, illetve azokra a az akadályokra, amelyekkel hosszú távon lehetne projekteket finanszírozni. Tángúr következik. Köszönöm szépen! Elnök asszony, az európai gazdaság nem nincs túl jól bőrben, kevés a finanszírozás, a KKV-k nem férnek hozzá a pénzhez, a, a tőkepiacok pedig nem eléggé fejlettek. Pedig ez egy jó esély lenne, hiszen innen indulhatna több innováció, a tagállamok közötti korlátokat ezek által le lehetne küzdeni, és a bizottság tulajdonképpen az USA-ra vetette a szemét, és onnan kívánt példát venni, hiszen azt látta, hogyha ott a tőkepiacnak a 80%-áról lehet hitelt szerezni, akkor nekünk is van mit tennünk, mert nálunk ez az arány csak 20%. De hát itt sajnos ez nem Amerika. A finanszírozásnak a folyamatát is jobban kell azonban szabályoznunk meg kell néznünk az USA-t, ott differenciálás történik a takarékbetétek között, és az üzleti befektetők között, és még sorolhatnám. Pálc úr jelentését mindenképpen üdvözlöm, ez abból indul ki, amely egy olyan tőkepiacot hozna, amely a reál gazdaságot szolgálja, és nem cél, önmagában lévő cél vagy eszköz. Egy kiegyensúlyozott megközelítésre van tehát szükség. Úgy látjuk, hogy ez megvan ebben a jelentésben, ezért tudjuk támogatni, de a pénzügyi piacot úgy kell tekintenünk, hogy szolgáltat, és ezt kell ellenőriznünk, hogy ez a szolgáltatás ez valóban megvan-e. Csak akkor működhet a tőkepiac, hogyha ezt európai kontextusban is felismerik. Tehát az innovációt támogatni kell, a bankokat pedig úgymond meg kell reparálni, mert így lesz csak növekedés és több foglalkoztatás. Zindbörn asszony. Köszönöm szépen, szeretnék Balc úrnak köszönetet mondani a sok kemény munkáért és a bizottságnak is, hogy a konzultációs határidőt betartotta. Az elmúlt öt évben az Európai Unió hihetetlen mennyiségű jogszabályt hozott a pénzügyi szolgáltatások ügyében, és ezért kell most visszalépni és megnézni, hogy hol vannak esetleges átfedések. Balcor jelentése egyértelművé teszi, hogy nem csak az értékeket és kvalitatív megállapításokat kell tennünk most, mennyiségi vizsgálatot is kell tartanunk. A kulcsfontosságú területek, amit az átfedéseket illeti, az egyes dossziékat illetően, arra vonatkozik, hogy új cégekre is vonatkoznak most már bizonyos jogszabályok, anélkül, hogy megnéztük volna, hogy ők teljesítik ezeket a követelményeket. Aztán ott vannak a, a, a clearing-gel összefüggő kérdések, azzal, hogy esetleg a felmentésekkel visszaélnek-e, miközben tudjuk, hogy nagyon sok olyan adminisztrációs teher jut most a, a vállalatoknak, amelyekre nem is volt eredetileg szabva ez a szabályozás. Úgyhogy ezeket a kérdéseket most a második szinten meg kell próbálnunk orvosolni. Köszönöm. Most pedig Jezek úr következik. Thank you. Köszönöm szépen. Nekem nagyon tetszik a jelentés. Ez egy kulcsfontosságú pont a válság eh, során eh, felvetődött eh, egyértelmű problémák kezeléséből indultunk ki, és most a pénzügypiacok felé fordulunk elő, fordulunk kulcsfontosságú az, hogy az Európai Bizottság egy hatástanulmányt készítsen szabályos időközönként minden új jogszabályról, amely a válság nyomán jött létre. Ezt támogatom. Nagyon fontos, hogy a hatástanulmány megvizsgálja azt, hogy az hogy a pénzügyi szolgáltatások területén meghozott jogszabályok milyen hatással vannak egymásra. Vannak-e valamilyen hézagok, vannak nem szándékolt következtetések, Európa mennyiben marad versenyképes ennek köszönhetően. Meg kell értenünk azt is, hogy hogyan tudunk robusztus és, kom- és versenyképes pénzügyi, piacokat létre- pénzügyi piacot létrehozni. Van néhány pont, amelyeket a tárgyalások során nem szabad elfelejteni. Ne felejtsük el, mi a versenyképesség globális szinten. Ehhez koherens keretre van szükség, amely a harmadik országok a való kapcsolatokat is meghatározza. Másodszor nagyon fontos a kkv számára a finanszírozási források kibővítése. Nagyon fontos, hogy ez a, ezek az új jogszabályok ne akadályozzák ezt a folyamatot, és a KKV-k finanszírozását ne terheljük le. Köszönöm. Thanks. Köszönöm szépen. A következő Demázi képviselő. Elnök asszony, eh, Hill eh, biztos úr, Balc eh, jelentéstevő úr. Újra úgy látom, hogy a pénzügyi piacok deregulációja merül fel. A brüsszeli pénzügyi szakemberek már behűtötték a pesgőt, hogy kocincsanak a ezeknek a jogszabályoknak az eltemetésére. eltemetésére. Azonban nem kell, hogy ezek a szabályozások annyira bonyolultak legyenek. Az Amerikai Egyesült Államokban bankokra vonatkozó szabályozás 37 oldal, Európában 1000 oldal. Túl, túlságosan és ebbe belebonyolultunk ezekbe a szabályozásokba, de közben nem mondjuk meg a problémát. Bernard Sanders azt mondta, hogy fel kell darabolni a túlságosan nagy intézményeket, pénzügyi intézményeket. Az Európai Bizottság a tőkepiaci unióval akar válaszolni az beruházási, beruházások elmaradására, holott pontosan nem erről van szó, hanem a bankok mérlegének a szabályozását kellene megváltoztatni. Hill biztos is elmondta, hogy az a mese, amely, ez egy mese, hogy a KKV-k annyira profitálnának ezekből az új jogszabályokból, ez csak egy PR geg. Európának szigorú szabályozásra van szüksége. Volker az USA jegybankjának az egykori elnökének igaza van, az egyetlen valódi és jó feltalálás az elmúlt időszakban a bankautomata volt. Kigold úr következik. Tisztelt biztos úr, kedves Bálc úr, kedves kollégák! Először is ez a jelentés a véleményem szerint a megfelelő hangsúlyokat helyez. Más ez, ahogy Swinburne úr mondta, Swinburne asszony mondta, nem arról van itt szó, hogy egységes dereguláció, egységes dereguláció jönne létre, hanem a felesleges bonyolultságát kell elvenni a, ezeknek a jogszabályoknak, és jogosan hangsúlyozza azt, hogy egyes területeken nem léptünk előre megfelelően, a másik old, más területeken pedig aránytalanul haladtunk, és ennek erre figyelemmel kell lenni. Az is nagyon fontos, hogy a pénzügyi rendszert a felhasználó oldaláról kell megközelíteni. Meg kell kérdezni, hogy a pénzügyi termékek nem túl drágák-e ahhoz képest, hogy mennyi hozamot hoznak, Vajon a közvetítők nem keresnek-e túl sokat eh, ezen, és vesznek ki túl sokat a megtakarítók zsebéből? Eh, az félreértések elkerülése véget azt is el szeretném mondani, hogy két hiányossága van a jelentésnek. Először a pénzügyi válság még nem zárult le, eh, egyszerűen csak nyug, nyugalmi állapotban van. Látjuk, hogy túl nagy mennyiségű tőke van a piacon, amit nem tudunk irányítani, és ezt nem tudjuk úgy megoldani, ahogy Dimázi képviselő is mondta, hogy egyes csavarokat egy kicsit jobban meghúzunk a pénzügyi piacon, hanem egy olyan irányításra van szükség, amely ezt a tőke többletet csatornázza. A makroprudenciális oldalt is meg kell vizsgálni, és különös tekintettel arra utalni, hogy ne új kockázatok merüljenek fel azáltal, hogy a nem fenntartható beruházások és kockázatos beruházások itt megjelenjenek. A klímaválság, illetve a klímakonferencia eredményeiről is biztos értesült Lord Hill. Wolf képviselő. Keynes azt mondta, hogy ha valaki 100 fonttal tartozik a banknak, akkor az neki probléma, ha, csak, ha, ha meg 1 millió fonttal tartozik a banknak, akkor az a bank problémája. Itt most úgy tűnik, hogy az adófizetők nagy problémával, és ez a jelentés azt mondja, hogy ez nem fog megtörténni, de csökkenteni akarja a pénzügyi szabályozás terheit is. A pénzügyi szolgáltatásokat, költségeit csökkenteni akarja, de ezzel meg nem lesznek ezek versenyképesek nagy-Britanniának valóban tagja kell, hogy legyen az Európai Uniónak ahhoz, hogy kereskedjen az Európai Unióval? Vagy Lord Hill támogatja a Brexit megoldást? Több Európa, több szabályozás, több költség ezért van az, hogy nagyon sok Egyesült Királysági és USA pénzügyi szolgáltató megérti, hogy ahhoz, hogy lerázzák magukról az európai békjót, ezért a távozás mellett kell szavaznunk, a kilépés mellett kell szavaznunk. Mondjó képviselő következik. Tisztelt elnök asszony! és biztos úr, attól félek, hogy nagyon sok súlyos téma merül fel ebben a jelentésben, a banki szétválasztás, ez a 2008-as válság eredménye, mindenféle szabályozást fogadtunk meg, fogadtunk el, az egyetemes bank sémájától kellene, el kell elbúcsúzni, amelynek során is az ultraliberális elvet bevezetni, amelynek során a megtakarítók pénzével nagy kockázatú befektetésekben játszik a bank. Az Európai Unió sürgős helyzetben van, és nem csak, hogy a polgárokat nem védi meg, hanem 2016. január 1 -e óta ennek az ellentéte valósul meg, a betétekkel kapcsolatban az olaszországi botrány is ezt mutatja, ahelyett, hogy a vállalkozásokat és a fogyasztókat védené. A második probléma, nos, nyilván tudják, hogy nagy szociális károkkal, károkat vet fel ez a probléma, Ami pedig a tőkepiacokat illeti, a banki közvetítés nélküli finanszírozás jó lehet, de ne felejtsük el, hogy másra is szükség van ahhoz, hogy újra beindítsuk a vállalkozásokat. Hatalmas adóterheket róvunk a vállalkozásokra, és ezért nem tudnak beruházni. Nagyon nagy problémát jelent az eladósodás, a londoni Cityben is nagyon sok fejfájást okoz ez a probléma. Köszönöm szépen, Morvaja. Köszönöm szépen. az itt jelenlévő európai uniós biztos úrnak szeretnék a témával kapcsolatban kérdést feltenni ez a bizonyos új szabályzat a fogyasztók szempontjából három lényeges dolgot követel meg az egyik a nagyon alapos tájékoztatása a fogyasztóknak a másik a banki vezetőknek a bankároknak a felelőssége illetőleg a bankfelügyeletnek a kellő erőssége és határozottsága azt kérdezem öntől biztos úr tisztában van e azzal hogy az én hazámban magyarországon a legsúlyosabb társadalmi probléma de nem csak magyarországon számos más európai uniós tagállamban is a devizahitelesek tragédiája az hogy nagy tömegekben helyeztek ki csaló jellegű úgynevezett devizahiteleket. kérdezem hogy akkor hol voltak ezek az elvárások? miért olyan új elvárások ezek hogy megfelelően tájékoztatni kell a hitelfelvevőt hogy a bankárnak felelőssége van hogy bankfelügyeletre van szükség mi az ön álláspontja erről és mit gondol hogy az európai unió mit tehetne a tragikus helyzetbe jutott sok százezer devizahiteles család érdekében? köszönöm szépen. most pedig eh, fernandes úr. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Először is eh, gratulálni szeretnék Balc úrnak, Köszönöm szépen, hogy bemutatta nekünk ezt a kiváló dokumentumot. És Jonathan Hillnek is szeretném megköszönni hozzászólását, hiszen segít nekünk abban, hogy az Európai Bizottság megfelelő együttműködésben a parlamenttel jó jogszabályokat hoz. Tehát nagy projekt van előttünk, a bankuniót be kell fejeznünk, ezen kívül a betét biztosítást is meg kell oldanunk, a bankuniónak pedig segítenie kell abban, hogy megfelelő szabályzásban részesüljön az európai pénzpiac, az eurozónán belül és kívül is. Hiszen arról van szó, hogy tőkét mozgósítsunk új projektek érdekében. Új elképzelések vannak, és van két konkrét javaslat is, amely zavar engem egy kicsit. Először is arról van szó, hogy gondoskodni kell arról, hogy a fogyasztók megfelelő információt kapjanak. És fennáll egy veszély is, hogy fragmentálódik az euró tőkepiac. És egy másik gondolat, amely valamennyire zavar engem, egy olyan szabályzást szeretnénk, amely a pénzügyi szektorra vonatkozik. Jobban szeretnénk szabályozni, meg szeretnénk vizsgálni azt, hogy hol vannak párhuzamos szabályok, ezeket csökkenteni kell, de azért nagyon messze vagyunk még egy túlzott szabályzástól. Most pedig Lunis képviselő. Köszönöm. Egy olyan témára koncentrálnék, amely az elkövetkezendő hónapokban még fontosabb lesz. Ez pedig a megtakarításaink kérdése. 100 ezer euróig védett. A megtakarításunk egy bankban az állam vállalja garanciát, és a bankoknak kellene ezt a felelősséget átvállalni. Tehát a kérdésem az, hogy a bankok észszerűbben bánnak majd a megtakarításainkkal? Tudjuk, hogy Európában milyen tervek vannak. Tudjuk, hogy Európa mit szeretne elérni. Európa azt szeretné elérni, hogy a bankok közösen vállalják a felelősséget a betétekért. Ez mondjuk azt jelenti, hogy az észak-európai bank garantálja a déliek biztonságát, tehát egy flamand bank garantálja egy életképtelen görög bank fizetésképességét. Tehát szeretném megkérdezni, hogy hogyan működik ez. És Érdekelne a véleménye. Ha imputarmos e Köszönöm szépen. A 2007-es válság kapcsán úgy hangzott, hogy nincs elegendő szabályozás, de hogyha ezt így fogalmazzuk meg, hát akkor ez egy helytelen értelmezés az akkori helyzetnek, hiszen ha lett volna mit szabályozni, akkor akkor ez azt jelentette volna, hogy kontrollálni tudjuk a bankokat és megóvni a lakosságot. De a, a, az SSM, illetve a, a bankmentés az ügy, ügyfelek felkarolása nem működött. Tudtuk, tudjuk jól Portugáliában is, hogy gyakorlatilag a felügyeleti szerveknek a jóváhagyásával zajlott a manipuláció a háttérben. A nagy rendszerek és a dörzsölt intézmények igyekeznek azt mondani, hogy valami történt, de gyakorlatilag minden marad a régiben. A bankónió, a finanszírozási rendszernek a felügyelete, ellenőrzése, hát ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy nekünk van igazunk. Borgéci úrnak adnék szót, de ő nincs itt, úgyhogy Gilnek, Gill adok szót következőképpen. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, jelentéstevő úr, szeretnék gratulálni a jelentéshez. Azt gondolom, hogy jó egyensúly teremt, a között, hogy a reálgazdaságba fektessünk pénzt, miközben a másik oldalon a kumulatív hatásokat vegyük végre górcső alá, gondolok itt nyilván a pénzügyi szabályozásra. Vannak itt még lukak, és nem is arról van szó, hogy most regulálni szeretnénk. A mostani válság is azt mutatja, hogy nem szabad megfeledkeznünk azokról a következtetésekről, leckékről, amelyeket le kell vonnunk, meg kell tanulnunk a pénzügyi válságból, és amely megteremtette ezt a nagy pénzügyi keretrendszert. De a tőke piac, mint olyan, nem lesz azért egyfajta csoda megoldás, és az ezt szolgáló szabályozás sem fogja elindítani a növekedést. Viszont különböző finanszírozási forrásokat teremthet itt az EU-ban mindenhol, és nem csak azokban az EU-s tagállamokban, ahol már fejlett a tőke piac. De a kérdés az biztos úr, hogy pénzi szolgáltatások uniójáról egyáltalán beszélhetünk-e olyan területről, ahol a tőke valóban szabály, szabadon áramolhat nemzeti szabályozási korlátok nélkül. Hát sajnos nem így van, mert csak csepp a tengerben az európai tőkeberuházások aránya az amerikaiakhoz képest. Úgyhogy itt azért lépnünk kell. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a KKV-k tudják a potenciáljukat maximálni, úgyhogy a jelentésnek áttörést kell hoznia most a tőkepiac számára, és biztosítania kell az, hogy ez valóban egy hatékony, megfizethető rendszer lesz, amely a beruházókat tényleg motiválja. Köszönöm. A CatchDI rendszerrel megyünk tovább, mondja az elnök, és szeretnék mindenkit kérni a kollégák közül, hogy tartsák be a felszólalás időt, mert eléggé késésben vagyunk. Heten kértek szót a CatchDI rendszerben, de azt gondolom, hogy öt embernek fogok tudni csak szót adni, mert különben kifutunk az időből. Maleti asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném Hillurat köszönteni, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek is a kiváló jelentését. Üdvözlöm a bejelentett intézkedéseket, és azt várom tőlük, különösen a részvénypapírosítási kezdeményezésre gondolok, amelyel a KKV-k jobban hozzáférhetnek a tőkéhez. Azt gondolom, hogy azok az erőfeszítéseink, amelyeket itt európai szinten teszünk, hozzá fognak járulni ahhoz, hogy nőjön a konvergencia, azaz, hogy olyan országokban, ahol a tőkepiacok már nem olyan fejlettek, a befektetők és a, a KKV-k hasznot húzhatnak. Nem szabad persze elfelejteni, hogy a tagállamoknak is lépnie kell, a strukturális reformokat többek között végre kell hajtani, annak érdekében, hogy a beruházási környezet javuljon, és a KKV-knak meg kell adni a támogatást a jobb finanszírozási modellek réven. Köszönöm. Következő felszólalunk Osszek által képviselő. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Köszönöm szépen. Nem hallottam, hogy mondták volna a nevemet, de mindenképpen szeretném támogatni ezt a jelentést, amelyet olvashattunk, hiszen azután, hogy tanulmányoztam, az európai pénzügyi szolgáltatások valós képét írja le bemutatja, hogy mennyire különböző a helyzet az USA-ban és Európában. Biztosítanunk kell a finanszírozáshoz való hozzáférést, a beruházásokat, az innovációt elő kell mozdítani a pénzügyi szektorban is. És persze arra is szükség van, hogy ez a fajta politika ne csak egyfajta eszköz legyen, hanem legyen hozadéka is és ez pedig nem más, mint az, hogy szabályozzuk a piacokat. Nem értek azzal egyet, amit itt az előttem szólók a baloldalról elmondtak. Ő nem támogatta a piac szabályozását, ugyanakkor sajnálja, hogy a bankrendszer pedig nem centralizált. Én azt gondolom, hogy a két dolog együtt jár. Köszönöm. A probléma nagyon lényeges, főleg a fogyasztók számára. Görögországban. A bankokat újra tőkésítették a lakosság pénzével. A bankok ilyen szerepvállalása az adósságokat csak növelte. Több mint 10 eurót kell fizetni, hogyha az ember tranzakciókat hajt végre, ki kell fizetni a hitelkártyákat, mindenféle banki akcióért, tranzakcióért, átutalásért díjakat számítanak fel. Pedig eh, az idevágó rendeletben eh, ez nem így szerepel. A hitelkártyáknak eh, például sokkal olcsóbbnak kellene lennie. Azonban a bankok mégis nagyon sok pénzt kérnek a hitelkártyákért. A dokumentumok mind azt mutatják, hogy mennyire beteg ez a rendszer. Van egy törvény nálunk, aki például nem tud lakbért fizetni, azt kidobják. Köszönöm. Jakovik asszony. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Trista kapitála. A, az Európai Unióban egy igen, egy igazi tőkepiaci uniót szeretnénk. A célkitűzés tehát világos. Azt szeretnénk, hogy a fogyasztók, a kisvállalatok könnyebben forrásokhoz juthassanak. Több befektetést szeretnénk, jobb lehetőségeket szeretnénk a kis és középvállalatoknak. Ezen kívül eh, nagyon fontos az, hogy a pénzügyi szolgáltatásokhoz megkönnyítsük a hozzáférést. Ezek a célok megfelelő és magasztos célok. Tanulnunk kell a saját hibánkból, tanulnunk kell a pénzügyi válságból. És mindenek előtt tanulnunk kell abból, ahogy a bankok bántak az emberekkel. Tehát a tipikus banki családok, csalásokra gondolok. Tehát nézzük meg, hogy például a svájci frankos hitelekkel mi van. Ez tipikus csalás, és ezt ne felejtsük el. Soltész úr? Köszönöm szépen. A pénzügyi válság még mindig, pénzügyi válság szelleme még itt van közöttünk, és a káros hatások még mindig láthatók. Vannak jó hírek, vannak rossz hírek, attól függően, hogy honnan nézzük. A polgáraink azonban nem igazán láttak sok javulást, Ugyanez érvényes a KKV-kre. Tehát minden, amiről beszélünk, a e, jogszabályalkotás módosítása a pénzügyi piacokkal kapcsolatban, mindez tehát nagyon alapos elemzés eredménye kell, hogy legyen, különben nem tudunk előrelépni. A probléma az az, vagy kérdés az az, hogy miért, mi a célunk mit tartunk szem előtt? A fogyasztókra kell gondolnunk, a polgárokra kell gondolnunk, nem csak a bankokra és a nagy pénzügyi intézményekre. E, kit szolgálunk, a bankokat vagy a e, fogyasztókat? Köszönöm szépen! Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy sokan feliratkoztak a spontán hozzászólások listájára, de sajnos e, nem nincs már időnk, mert nagyon túlmentünk az időn, de a szabályzat alapján benyújthatják írásban a kérdésüket, hogyha ez nem több, mint 200 szó. Megadom a szót a biztos úrnak. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy ezek nagyon gazdagították a vitát. A pénzügyi ágazat kulcsfontosságú szerepet játszik az európai gazdaságban. E, ez önmagában azonban nem cél, e, erős pénzügyi ágazatra van szükség azért, hogy a gazdasági fellendülés megtörténjen. És e, finanszírozást kell biztosítani a vállalkozásoknak, munkahelyeket kell teremteni, és a polgároknak elég biztonságot nyújtani a jövőre. És ez az az ok, ami miatt számos jogszabály bevezetése után a pénzügyi válságra adott válaszként annyira fontos, ahogy ez Bálc úr jelentése is világosá teszi, annyira fontos ez a téma, hogy felül kell vizsgálnunk, hogy működik-e a rendszer. Nem arról van szó, hogy kétségbe vonnánk a reformok alapvető architektúráját, hanem fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása nem áll jelenlegi formájában, nem áll-e a vállalkozások útjában és a munkahelyteremtés útjában. Gyakran felmerül ez a pénzügyi szabályozások esetében, ez az egyensúly kérdése. A versenyképességre kell gondolnunk globális szinten, illetve arra, hogy hogyan tudunk fogyasztói bizalmat kialakítani a piacokban. Az egyik legfontosabb evidencia, amit a jelentés is világossá tesz, ez egy e, első e, felővizsgálat, ezt előítéletek nélkül e, tesszük meg, és igyekszünk pontosan megérteni, hogy hogy, működnek a, hogy működik a, nek a jogszabályok, milyen hatása vannak egymásra, vannak-e hiányosságok, amelyeket meg, amelyeket meg kell oldani. És azt hiszem, hogy ezen alapvető és részletes információk alapján tudjuk majd kidolgozni az ajánlásainkat. És hogyha ez megtörtént, akkor nyilván visszajövök ide a parlamentbe, és várom a további vitát a témával kapcsolatban. Valódi európai tőkepiacot kívánunk ennek a folyamatnak az eredményeként létrehozni. Köszönöm szépen! Most pedig megadom a szót a jelentéstevőnek, Balc úrnak. Akit sajnos nem hallunk, mikrofont kérünk. Igen, most halljuk. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, akik ma részt vettek a vitában. Ezek nagyon hasznos hozzászólások voltak, amelyeket hallottam. mindenki számára nagyon fontos az, hogy egy öt éves intenzív jogszabályalkotó munka után amely a bankfelügyeletre és a tőkepiacra vonatkozott, most meg kell nézni ezen jogszabályoknak a hatását, és meg kell nézni, hogy hogyan lehetne ezeken javítani. Ezért nagyra értékelem azt, hogy az Európai Bizottság már megfelelő lépéseket fogadott el a e, témában, és világossá kell tenni azt is, hogy a konzultáció során a parlament által felvetett pontokat figyelembe vegyék. Azt is látom, hogy a saját tőke irányelv felővizsgálata nagyon nagy lehetőségeket rejt az arányosság visszaállítására, illetve az egyszerűsítésre, főleg a, a KKV-k számára illetve a kicsi és közepes hitelnyújtók számára. Ez mindenképpen üdvözlendő. Az ECON részéről joggal követeljük azt, hogy legalább éves szinten arányossági vizsgálatot folytasson le a bizottság. Ezzel egy időben hangsúlyozni szeretném azt is, hogy számunkra nem egy egy nem arról van szó, hogy az egyes jogszabályokat meg akarjuk vizsgálni, hanem arról, hogy a puzzle álljon össze, a teljes kép álljon össze. Kevésbé legyen komplex az egész rendszer, és a célokat könnyebb lehessen elérni. Ehhez van szükség a jobb jogalkotásra a pénzügyi szabályozás terén. Az Európai Uniós Bizottság feladata itt a kezdeményezés, az európai felügyeleti szervek és az Európai Bankfelügyelet is érezze magát felszólítva arra, hogy ezt a feladatot elvégezze. A e, technikai elvárások e, arányosak kell, hogy maradjanak, legyenek, e, teljesíthetők kell, hogy legyenek, és itt nagyon számítok a biztos segítségére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel a vitát lezárjuk, a szavazás holnap lesz. Most pedig az alábbi jelentések rövid is.